Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Folytassuk az ülést. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhető. Ha nincs ellenvetése senkinek, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Az első napirendi pontra rögtön térünk is rá a tanács és a bizottság eh, nyilatkozata, így a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról fogunk hallani. A tanács nevében Győri Enikő kapja meg a szót, parancsoljon. Bien, señorías, hemos observado este hermoso espectáculo. Hölgyeim és uraim, látjuk ezt a fantasztikus kis előadást, performanszot, amit itt bemutatnak. Ha megengedik, mi szeretnénk folytatni a plenáris ügyrendjét, és arra kérném önöket, hogy foglaljanak helyet, és

Köszönöm szépen, Győri asszony. Most pedig Öttinger biztos úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt eh, Győri miniszterasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselők! A március 14-i szönösséges földrengés és az ezt követő cunámi majd az atomerőműben történt incidensek, amelyek elég nagy károkat okoztak a blokkokban, és amelyeknek a leküzdés, illetve a veszély elhárítása még nem zárult le, és még mind nem sikerült ellenőrzés alá vonni mindezt. Ez mind felhívja figyelmet arra, hogy mennyire fontos a biztonság, és mennyire fontos a biztonság az energia gazdálkodásban, az Európai Unióban és azon kívül. És ezért a második, és 15-én tartottunk egy magas szintű találkozót, ahol megvitattuk az atomerőművek kérdését, és részt vettek az energia cégek képviselői is, és az Európai Tanács számára előkészítést tettünk március 21-én, és később a bizottság, illetve a nemzeti atomenergia hat, ö, hatóságok arra rendelkeztek, hogy egy stressz tesztet tartanak, hogy megvizsgálják a lehető ö, legjobb ö, módon azt, hogy milyen ö, minőségben vannak meg az atomerőmek. A folyigazgatóság jó magam, illetve az atomenergiai hatóságok egyfajta katalógust készítünk elő, amelyet eljutatunk majd a parlamentnek is, illetve a közvéleménynek is. Itt megvizsgáljuk azt, hogy a földrengések vagy a áradások kapcsán milyen veszélyek leselkednek az atomerőművekre, milyen veszélyeket jelentenek az atomerőművek a népességre, hogyan lehet a hűtőrendszereket megtartani, hogyan lehet a, az, erő, az elektromos áram agregátumokat megfelelően biztosítani, vagy mit történik akkor, hogyha lezuhan egy repülőgép egy atomerőmű környékén. Abból indulunk ki, hogy május közepén a plenáris ülésén az INSREC-nek, vagyis a Nemzeti Atomenergiahatóságok ülésén lezárjuk már ezt a részét a tárgyalásoknak, és megindítjuk a elindítjuk azt, hogy a lehető legjobb biztonsági standardok valósuljanak meg az Európai Unióban az atomerőművekben. Kapcsolatba léptünk az Orosz Federáció kormányával, az ukrán kormányjal is, és hamarosan Svájccal is, illetve Örményországgal is tárgyalni fogunk tehát olyan országokkal is, amelyek tervezik azt, hogy atomerőművet építenek, például Fehér Oroszország vagy Törökország. Ezt azzal a célral tettük, hogy a lehető legmagasabb biztonsági standard valósuljon meg, és ott is figyelembe vegyék ezeket a biztonsági ellenőrzéseket, tehát ügyelünk arra, hogy a szomszédságban is betartsák ezeket a kritériumokat. Tudjuk, hogy az energia mix illetékessége az energiatechnikai illetékesség, és ide tartoznak az atomenergia erő, atomerőművek is. Tehát itt az illetékesség a tagállamoknál van. A tagállamoknak érdekük fűződik ahhoz, hogy megtartsák ezt az illetékességet. Ez azt jelenti, hogy a döntés arról, hogy európai szinten lemondunk az atomenergiáról, ez a jelenlegi szerződések értelmében nem lehetséges. A biztonsági teszt, amelyben mindenki részt vesz, az szerintem minden tagállam érdekében áll, függetlenül attól, hogy, hogy vannak-e atomerőműveik, vagy elutasítják-e az atomerőműveket. Franciaországban mintegy 60%-ban szereznek energiát az atomenergőmekből, Németország például arról kíván majd dönteni, hogy esetlegesen lemondanak teljesen az atomenergiáról, Lengyelországban viszont szeretnék megújítani az atomenergiákat, vagy Olaszországban is szeretnének majd foglalkozni atomenergiával. Az biztonsági ellenőrzések mellett szeretnénk végrehajtatni az atomenergiai biztonsági irányelvet a tagállamokban, erre nagy hangsúlyt fektetünk, és 2014-re szeretnénk értékelni az önök által, a tanács által jóváhagyott atomenergiai irányelvet. Ezzel kapcsolatban az év végére már szeretnénk közleményt kiadni, szeretnénk elmondani azt, hogy hogyan lehet erősíteni ezt az irányelvet még. Ez idáig kevésbé volt konkrét ez az irányelv. Szeretnék arra is utalni, hogy a nukleáris hulladékra vonatkozó irányelvek, amelyeket a bizottság terjesztett elő, és amiről tárgyalt a tanács és a parlament is, ez is hozzájárul ahhoz, hogy közös lépéseket tegyünk a legmagasabb biztonság irányába. Tudjuk, hogy a biztonsági ellenőrzés önkéntes következtetésekhez vezethet a tagállamokban, azok a következtetések, amelyeket a biztonsági értékelésből vonunk le, illetve az, hogy esetlegesen intézkedéseket tegyünk, amelyeket a szakértők javasolnak, ezeket a tagállamoknak át kell venniük, és ezeket foganatosítaniuk kell az atomerőműveikben. Erről tájékoztatjuk majd önöket akkor, hogyha lezártuk ezt a fajta ellenőrzést. Köszönöm szépen. Számos a los grupos políticos. Popular y por dos minutos. Most pedig következzenek a frakciók nevében felszólalók, a néppárt részéről volt Kolaszony következik. A frakcióm nevében szeretnék Ötinger biztos úrnak köszönetet mondani, hogy azonnal aktívvá vált a nukleáris biztonság területén azután, hogy Japánban a katasztrófa bekövetkezett. Nagyon fontos ez az állampolgáraink biztonsága számára, hiszen a japán atomkatasztrófa egyetemül teszi azt, hogy szükség van arra, hogy az atom biztonsági iránymutatásainkat felülvizsgáljuk. Itt nagy feladat hárul önre és a tanácsra, hiszen Európában nem vagyunk függetlenül egymástól, amikor a nukleáris biztonságról van szó. Szükség van a stressztesztre minden atom létesítmény esetében, és a kritériumokat harmonizálni kell. Objektív és hatékony, átlátható módon kell tájékoztatni a stresszteszt eredményéről, és ennek során a legmagasabb biztonsági szintnek kell a kiindulópontnak lenni. Elnök úr, én remélem, hogy egy együttműködés valósul meg a tagállamok között azért, hogy a lehető legmagasabb biztonsági normákat lehessen alkalmazni. Hogyha egy atomlétesítmény nem felel meg a stressztesten, akkor a tanácssal együtt azon kell lenni, hogy a tagállam azonnal cselekedjen, és ez lehet egy átmeneti leállítás, vagy egy végleges bezárás is az adott atomerőmű esetében. Nagyon fontos az is, hogy azok az atomerőműek, amelyek határainkon kívül vannak, ezeket is figyelembe vegyük, hiszen ezek néha fontosabbak néha biztonság szempontjából, mint a saját atomerőműveink. Megfontoltan kell fellépnünk, meg kell vizsgálni a kockázatokat, hiszen az atomenergia egy olyan energiaforrás, amelyet nem lehet csak úgy elhagyni, hiszen fedezni kell az energia szükségleteinket is, és csökkenteni kívánjuk a széndiokszid kibocsátásunkat is, de mindenképpen ambiciózusnak kell lennünk, és um, főként a megújuló energiaforrásokra kell alapozni, illetve az energiahatékonyságra. Köszönjük a Szocialista és Demokrata frakció nevében. Ulf Skog asszony következik. Tack, herr talman, och eh, tack, herr kommissionär. Elnök úr, biztos úr a nukleáris energia eltér a többi energiafajtától, rövid idő alatt hatalmas károkat okozhat az országoknak, a polgároknak, sőt egész nemzedékeknek. Azt hiszem, hogy a nukleáris energiát illetően a biztonság nagyon fontos az Európai Parlament számára, és remélem, hogy ez majd közös döntések szintjén jelenik meg az Európai Parlamentben tagállamokban kell szabályozni a nukleáris problematikát, de a nukleáris energia, illetve az ezzel kapcsolatos problémák nem ismernek határokat, sem tagállami, sem pedig EU-s határokat, éppen ezért a nukleáris biztonságról szóló vita hatalmas jelentőségű. Nagyon fontos, hogy a döntések a lehető legharmonizáltabbak és legegységesebbek legyenek európai szinten, és arra is feltétlenül szükség van, hogy meghaladjuk nézetkülönbségeinket a nukleáris energia felhasználásával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a biztonságról beszélve közép és hosszú távon kell gondolkodnunk. Nézzük meg, hogy mi történik az energiaellátás területén. Nincs elég diverzifikáció az energia területén, hogy a nukleáris energiát el tudjuk hagyni. Az energiahatékonyságra kell helyezni a hangsúlyt, és a az új energiaforrásokra. Tehát egy energetikai paradigmaváltásra van szükség. Ami történt, az egy új korszak kezdetét jelentheti a fenntarthatóság irányában. Arra van szükség, hogy kifejleszünk egy stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy közép, rövid, közép és hosszú távon be tudjuk zárni az atomerőműveket. Köszönöm. Köszönjük Upszkog asszonynak a liberális frakció nevében. Másfél percben Ek asszony következik, parancsoljon. Cseh. Uh, the tragic event... Köszönöm, elnök úr. A tragikus japán események rámutattak arra, hogy nem csak a japán reaktorokkal van baj, hanem a fukushimai események a nemzetközi rendszer hiányosságaira is rámutattak az atomerőművekkel kapcsolatos garanciák terén. Az atomenergia biztonsága komoly aggodalomra okot Európában is, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió átértékelje a nukleáris biztonsághoz való viszonyát a liberál demokra, liberális demokraták véleménye az, hogy a stressztest rendszer nem elég erős. Nem csak a földrajzi elhelyezkedést hanem, és a technológiát, hanem egy sokkal összetettebb ö, tesztre, értékelésre van szükség, amely a természeti katasztrófákat is figyelembe veszi. Kötelezővé kell tenni ezeket a teszteket, átlátható közösségi kritériumokra alapozva. Egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy nem hagyhatjuk a nemzeti rendszerekre a saját maguk felülvizsgálatát. Nem független szakértőknek kell elvégezni ezeket a vizsgálatokat teljesen átlátható módon. Minden vizsgálat eredményeit nyilvánosságra kell hozni. Köszönöm a tapsot. Ez az egyetlen alternatív eh, biztonságnak, az, a biztonságnak, a nukleáris biztonság az egyetlen alternatív garanciája. Magas szintű, szigorú európai szabványokat kell bevezetnünk, az Európai Bizottság felelősségi köre ez, de a tanácsnak is, hiszen felelősséget kell vállalniuk ezen a téren. Végezetül kulcsfontosságúnak tartom, hogy levonjuk a tanulságokat az alternatív energia és az energiahatékonyság terén is, és végre eldöntsük, hogy mik a kötelező célkitűzések. Köszönöm. Köszönjük Ekkasszonynak, mondja az elnök, most pedig a zöldek frakciója nevében két percben, két és fél percben Harms asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Öttinger úr már tudja, hogy nem bízunk az ön stressz tesztjében, megmondom, hogy miért. Azt hiszem, hogy nem jó, hogy a kritériumok definíciója, a vizsgálati koncepció és az eredmények értékelése a tagállami hatóságok kezébe kerül, ők azok, akik a felügyeletet adják, és ők azok, akik egyedül felelősek a nukleáris létesítmények biztonságáért Európában ez a szokásos felesleges intézkedés, hiszen ők csak azt fogják bebizonyítani, hogy az atomerőművek biztonságosak voltak, olyanok most is, és azok is lesznek, vagy azt hiszik komolyan, hogy a tagállami felügyelő hatóságok hirtelen olyan eredményre jutnak majd, hogy eddig rossz munkát végeztek, és túlságosan toleránsak voltak. Én ezt nem hiszem, Öttinger úr, és ön még nem mondta el, hogy hogyan akarja biztosítani, hogy most hirtelen függetlenség alakuljon ki ebben az egész felügyeleti ágazatban. A stressztesztek önkéntessége egy további bizonyítéka annak, hogy ezt nem lehet annyira komolyan venni, mint ahogyan ezt komolyan kellene venni, és komolyan akarjuk enni, venni, de ön garantálhatja, hogy független szakértőknek legyen hozzáférésük a létesítményekhez azt is, hogy valóban mindent felülvizsgálnak, és nem csupán papíron maradnak tanulmányok, ami véleményem szerint csak ahhoz járul hozzá, hogy csupán papírokat gyártunk évtizedeken keresztül, ezekkel megelégettünk, és így a legmagasabb kockázatokat is mindig toleráltuk. Elmondanám önnek, hogy mi zöldek azt várjuk, hogy a stresszteszt úgy kerül kialakításra, hogy azok során valóban kiderül, hogy melyik atomerőmű nem tolerálható tovább, és melyik atomerőművet kell először bezárni. Hogyha komolyan hozzá akar járulni egy cezúrához Európában, akkor a stressztesztek következményeként egy nukleáris energiáról való lemondás menetrendjét is ki kell alakítani, és így 2020-ra ezt le lehet zárni. Egy konkrét dolgot kérnék még öntől, Öttinger úr. Az elmúlt év, napokban nagyon sok interjút adott, és Németországban kijelentette, hogy mert most tudja, hogy melyik atomerőművek nem fogják kielni ezeket a stresszteszteket, illetve van néhány ilyen, abban biztos. Nevezze meg ezeket, hogyha például Fessenheimről van szó, egy olyan atomerőműről, amely sem az árvízzel szemben, sem a földrengésekkel szemben, ahogy a francia felügyelet mondja, nem elegendően védett, akkor nevelj nevezze meg ezeket a kockázatos létesítményeket. Ez ébresztene bennünk bizalmat az önpolitikai iránt. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük Harms asszonynak. A ECR frakció nevében Csicseszter úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak és az elnökségnek a nyilatkozataikért, amely a hozzászólások egy részétől eltérően igen eh, megfontolt volt. Van, különbséget kell tenni az 50 éves japán reaktorok és a új tervezésű európai eh, erőművek között. Óriási a különbség a két típusú atomerőmű között. Ugyanolyan nagy az eh, a különbség a földrengés veszély tekintetében Európa és Japán között. Mindenek előtt arról kell megbizonyosodnunk, hogy pontosan mi történt, mielőtt eh, elhirtelen lépéseket tennénk itt Európában. Modern reaktorokat úgy tervezik ma már, hogy a katasztrófáknak ellenálljanak. 20-30-50 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, és Harms asszony is egyetért velem, jó azt látni, Harms asszony az én hozzászólási időmből veszel azzal, hogy csúnyaságokat kiabál mikrofonon kívül. Tehát moratóriumra tettek javaslatot, ezt ellenezni tudom csak. Eltúlzott reakció lenne ez tudományos alap pot nélkülöző, eltúlzott, e, túl hirtelen reakció lenne, elsetett reakció. Európa nukleáris biztonság terén nagyon jól áll, Persze ezt mindig lehet szigorítani, mindig lehet javítani, de ne siessük el a dolgokat. Köszönjük, Csicseszter úr, mondja az elnök. A GUE NGL frakció nevében egy percre Wills asszony kap szót, parancsoljon képviselő asszony. Köszönöm szépen. Németországban 250 ezer embert tüntetett, amellett, hogy azonnal hagyjunk fel az atomenergia használatával, és 100%-ban álljunk át a megülő energiaforrásokra. Mindkettő dolgot el lehet érni. Csernobil és Fukushima után már egyértelmű az, hogy az atomenergiával mindig lesz kockázat, és ezért az atomenergiai standardokat európai szinten az elérhető legjobb technikákhoz kell igazítani. A tanács irányelvek után, 2009-ben az atomenergiát illetően, most már a már meglévő biztonsági standardokkal kell foglalkozni a tagállamokban. Ezért meg kell újítani ezt az irányelvet a parlament együtt döntésével együtt, nem az Euratom alapján. Én azt szeretném, hogyha a parlament minden frakciója felszólítaná a tanácsot és a bizottságot arra, hogy megfelelő irányelv tervezetet tegyenek, és hogy gondolkodjanak el azon, hogy európai szinten hogyan tudnak kiszállni az atomenergiából. Köszönöm. Köszönjük, Vilsz asszony. A Szabadság és Demokrácia Európája frakció nevében Cavella úr következik. I do agree with what... Cavella asszony, elnézést megy az elnök. Also... Biztos úr, el kell gondolkodnunk a moratóriumról, Chichester úr, eh, ahogy ezt javasolta, azonban szeretnék hozzáfűzni még néhány gondolatot. Egy új korszak kezdődik, egy új világ kezdetét éljük, amelyben a természeti katasztrófák, amelyek megsokasodtak a 21. században, egyre nagyobbok, mega földrengések, mega eh, erdőtüzek hogyan tudjuk elkerülni a biztonsági kockázatokat. Nos, láthatjuk, hogy azt vesz, kockáztatjuk, hogy a katasztrofák miatt rengetegen vesztik életüket, többen, mint bármikor korábban. Kedves kollégák, a parlament elítéli az emberiség úr és úr az emberiség elleni büntetteket. Szerintem a Tepco Sufficiency is az emberiség ellen büntettet vétett, hiszen minden szabályt megszeg, és az ott dolgozókon sem segít. Egy új fajta társadalom elleni büntetről beszélünk, amely egyre gyakoribbá válik majd a 21. században. Köszönjük, Cavella asszony! A egyéni hozzászóló következnek másfél percben de Castillo asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr tisztelt kollégák, utazni, étkezni és gyógyszer, betegségeket gyógyítani mindenhez energiára van szükségünk, amely különböző forrásokból származik, a leghagyományosabbakból, régiekből, például a vízenergia, vagy a foszilis energia, vagy akár a nukleáris energia, vagy a megújuló energiák. Most fejlesztenek ki technológiákat, hogy növekedjen a biztonság, illetve a megújuló energiák hatékonyabbak legyenek. Aztán vannak új kutatások is, amelyek eredményeit még nem lehetett alkalmazni, így például a széndiokszid megkötésre vonatkozóan, vagy a fúzió irányába mutató kutatók, kutatások. Mindez azért szükséges, mert minden a életünk egyre fejlődik, és egyre javulnak a kutatások, amelyek mindezt lehetővé tették. A gyógyszeripar, a kutatás, a tanulmányok, mindez a források egyre jobb felhasználásán alapul. Nemrégiben a földrengés és a cunami nagyon sős károkat okoztak a japán népnek, áldozatokat, eltűnt személyeket, anyagi károkat okoztak, és nagyon súlyos károkat a Fukushima atomerőműben. Mit tegyünk ennek következtében? Javítsuk a biztonságot. Holnap itt a plenárison egy közös állásfoglalásról szavazunk, amelyben megállapodtunk a különböző politikai frakciók között, remélem, hogy azt fejezzük ezáltal ki, ami egyesít minket, nem azt, ami megoszt kérem, hogy ne a partikuláris érdekeiket próbálják érvényesíteni ezen állásfoglalás során. Sikerült egy közös véleményt megfogalmaznunk, és ez a holnapi felelősségünk. Köszönjük, Castillo asszony. Egy percre a szocialista frakcióból Riera Madurell asszony kap szót. Elnök úr, először is szeretnék mm, szolidaritásomról biztosítani az áldozatok hozzátartozói családját, mindazokat, akik eh, szeretteiket vesztették el a borzasztó cunami következtében. A Fukushima atomerőműben történteket követően Európában is szigorítani kell a nukleáris biztonsági előírásokat, ehhez emberi erőforrásokra van szükség, továbbképzésre, az ágazatban dolgozók továbbképzésére, hiszen meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a munkakörülmények biztonságosak az atomerőművekben vagy környékükön dolgozók számára. Ez olyas valami, amelyben az európai intézmények sokat segíthetnek. Továbbá ne felejtsük el azt sem, hogy mit vállaltunk az európai energiapolitika terén, megvizsgáltuk a megújuló energiaforrások ügyét, az energia hatékonyságot javítani kívánjuk az e, erőművekben. Azt hiszem, hogy újra kell nyitni azt a vitát, amely a szénről folyik, ez az egyetlen Európában is elérhető fosszilis üzemanyag, tüzelőanyag ugyanis. Köszönjük, fején ahol következik egy percben a liberálisok nevében. Elnök úr, a technikai normákkal kapcsolatos stressztesztek nem elegendőek, hiszen nem csak földrengésekre kell gondolni. A japán problémát több dolog egyszer okozta. E, e, kommunikációs zavar, e, áramszünet és az áradás egyszerre. A radioaktivitás a Fukushima-ban a biztonsági munkát hátráltatja. Az atom baleset soha nem lineáris esemény. A radioaktivitás a mai napig egyébként szivárog a tengerbe. A stresszteszteknek figyelembe kell venni azt, hogy mennyire összetett, bonyolult geometriai következményei vannak egy ilyen katasztrófának. Biztos úr, a tagállamok az energiamixről önállóan dönthetnek, ez való igaz, de az atombiztonság, nukleáris biztonság az ön asztala. Egyetért azzal, hogy a tagállamoknak moratóriumot kell vezetniük az új atom erőművek megnyitásával kapcsolatban, illetve mit javasol annak érdekében, hogy a kormányzatok és a befektetők arra koncentráljanak, hogy az energia hatékonyságot és a megülő energiaforrásokat helyezik előtérbe. Köszönjük Fiona Holnak, mondja az elnök, most pedig a zöldek nevében Claude Türmes kap szót másfél percben. Herr Kommissar, liebe Kollegen. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! A drámai események Japánban megmutatják, hogy az egyetlen abszolút biztonságos atomerőmű az az atomerőmű, amit soha nem építettek meg, vagy amit bezártak. Ez az egyetlen abszolút biztonságos atomerőmű, az összes többi Japán óta nem, nem igaz az összes többi kijelentés, és az európai polgárok ezt tudják. És mivel az európai polgárok ezt tudják, tőlünk erős választ várnak, és ez a válasz csak az lehet, hogy Európában 100%-ig a megújuló energiákra helyezzük a hangsúlyt. Az energiahatékonyság kombinációja a házakban, a közlekedésben, az iparban, az áramtermelésnél a megújuló energiák sokszínűségével kombinálva és a földgáz használatával átmenetként ezt a víziót fokozatosan megvalósíthatóvá teszi. És az a kérdés, ami most felmerül, biztos úr, hogy ön most egy 2050-es energiamenetrendet dolgoz ki, és kész arra, hogy velünk együtt egy ilyenfajta vízión dolgozzon, az a meggyőződése, hogy ez az energia úti terv vet arra kell használni, hogy nem csupán az informált körökkel, hanem az európai polgárokkal is egy másik energia jövőről vitázzunk Európában. Köszönöm. Köszönjük Turmes úrnak, most pedig a, a egy percre Simánszki úr kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Hogyha le kívánjuk vonni a tanulságokat a Japánban történtekről, akkor először is körültekintően kell eljárnunk, oda kell figyelnünk. Az atomenergia feladása nem fogja megoldani a problémáinkat, túlságosan nagy mértékben függünk az atomenergiától. A határainkon egyre másra nőnek ki a földből az atomerőművek, és ezekre nincs kihatásunk, ezeket nem szabályozhatjuk. Már most is folynak a beruházások Kaliningrádban és Belarusban. Ez az energia a versenyképessége és az egész iparág számára igen rossz hír. Ma arról kell megbizonyosodnunk, kedves kollégák, hogy az elektromos áram a, a unió ára határon kívül is biztonságosan kerül előállításra. Köszönjük Simánszki úr, Ransdorf úr egy percben következik. Děkuji, pane předsedající. Köszönöm szépen, elnök úr. A japán katasztrófa számos következtetéshez vezethet. Az energiát az államnak kell ellenőriznie, és minden erőműnek rendelkeznie kell plusz felszereléssel. A TEPCO hanyag volt, nemet kell mondani arra, amit a zöldek eh, prédikálnak a veszélyekről. Egy olyan bizottságra van szükség, amely nem fél attól, hogy új megoldásokat eh, nézem meg, olyan személyekre van szükség, akiknek úttörő szellemiségük van. de nem szabad, nem, nem, nincs szükség olyan emberekre, akik csak a saját érdekeiket nézik. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig másfél percre Péter Líze következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, teljes mértékben támogatom a közös állásfoglalást. Két üzenetet szeretnék elmondani a tagállamok illetékességeinek. Közös szabályokra van szükség az atombalesetek elkerülésére. Az atombiztonság megvalósítására van szükség. Nem messze Strasbourgtól, Németországban van két idősebb, két régebbi atomerőmű, amelyet lájtottak. Több száz kilométerre innen vannak, van egy, Fesselheimban, nagyon atom erőmű, amelyre tudjuk, hogy nem biztonságosabb, mint a két leállított német erőmű. Ez már bemutatja azt, hogy közös kritériumokra van szükség, és ehhez magas színvonalra van szükség. Szerintem ez mindig a jogi alap, illetve a politikai akarat kérdése az, hogy mennyire tudunk elmenni, de szerintem tovább is lehetne menni, mint ez idáig voltak olyan döntések, melynek értelmében bizonyos erőműveket leállítottak, hogyha nincs plusz, ha nem akarunk plusz gázimportot Oroszországból, akkor inkább a megülő energiaforrásokra helyezni a hangsúlyt, az energiahatékonyságra. Tisztelt biztos úr, még Fukushima előtt ön egy akciótervet indított el, most már még inkább szükség van erre az akciótávra, sőt, kötelező érvényű célokat szeretnénk. Szeretnénk, hogyha az iparágat figyelembe vennék, az energiahatékonyság, költséghatékony, most igazán gázt kell adnunk. Köszönöm, Lize úr. Trautmann asszony következik egy percben úr, biztos úr, tisztelt kollégák, a nukleáris energia nem karbonizált energia, de ez egy átmeneti energia, ez egy kimerülő energiaforrás és potenciálisan veszélyes. Fukushima után a prioritás az, hogy az atomerőmények biztonságáról meggyőződjünk, a stresszteszteket a lehető legkoordináltabb módon kell európai szinten lefolytatni, és szomszédországainkban országainkban és éppen ezért a legambiciózusabb normákra és a legnagyobb átláthatóságra van szükség. Az éghajlatváltozás elleni harchoz következetes és ambiciózus politikára van szükség, van szükség hogyha a nukleáris energia lehetővé teszi a széndiokszid kibocsátás csökkentését, akkor ö, ö, nem, ne legyünk ettől függőek. Olyan országok, ahol nukleáris energia is van, ö, ott az energia mixtúra változása nagy jelentőségű döntés, a megújuló energiák részarányát növelni kell, és rövid távon a fogyasztásunk összességét ezekkel, hogy fedezzék. Az atomerőművek biztonságához kell, hogy kapcsolódjon az energiaellátás biztonsága valamennyi európai ország szemre, hogy egyetlen ország gazdaságoság kerülhessen veszélybe. Egy valós szolidaritásra, energiaközösség létrehozására is szükség van. Köszönjük. Löpás asszony következik. Köszönöm, elnök úr a biztonságot csak támogatni tudom valamennyi feszülést, ami elhangzott a kollégák részéről, a függetlenség elengedhetetlen azok esetében, akik a stresszteszteket végzik, és ezeket a kritériumokat közösségi szinten kell létrehozni, de e, ne feledkezzünk meg arról, hogy a régi atomerőműveket úgy hozták létre, hogy a kockázatokat nem vették megfelelően figyelembe, soha nem lesz abszolút biztonság a létező atomerőművek esetében, ennek legyünk tudatában. És nem hiszem, hogy az európai polgárok többsége elfogadja, hogy egy nukleáris baleset árát megfizesse Európában. Ez ez egy luxus, amelyet nem fizethetünk meg, és ennek tudatában kell, hogy legyünk. Tehát meg kell szervezni az atomenergiáról való lemondást, a gazdasági szükségleteket, az ipari kapacitásokat szem előtt tartva, és úgy, hogy a széndiokszid kibocsátást ne növeljük. Ennek valamennyien tudatában vagyunk. Hogyan tegyük ezt meg? Ehhez nagy európai projektre van szükség, azaz a nukleáris energiáról való lemondáshoz, azt hiszem, hogy a 15 év az nagyon optimista prognózis, valószínűleg több időre lesz ehhez szükségünk, tehát ez egy nagy terv, amely az európaiakat mobilizálhatja és bizalmat kelthet bennük ben a parlament felé és az intézmények felé is, mert elnök úr Fukushima után bizalmatlanság alakult ki a közhatóságokkal szemben és az ellenőrző hatóságokkal szemben, ennek is tudatában kell, hogy legyünk. Köszönjük Löpázs asszony, Trautmann asszony. Rübig úr mutatta fel a kék kártyát, hogy önnek kérdést tegyen fel. Egyetért ezzel, Rübig úr? Öné a szó. President. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Trautmann kolléganőt arra kérném, hogy válaszolja meg azt a kérdésemet, hogy Franciaországban van egy független és, ö, ellenőrzési hatóság, ami nagyon jó munkát végez. A francia modell alkalmazható lenne-e egy EU, európai szinten, tehát lehetne egy ilyen szabályozó testület francia modell alapján -e Európában. Köszönöm Rubik úrnak, hogy feltette nekem ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a francia szabályozó valóban független, és úgy vélem, hogy annak a logikának a mentén, amit elmondtam, az Európai Energiaközösségben független szabályozóra van szükség európai szinten, és fel kell szerelnünk ellenőrzési eszközökkel, amely biztosítja a munkájához szükséges függetlenséget és szakértelmet. Vous voulez Euh, votre compatriote, Madame Trautmann? Très bien. Trautmann asszony, a honfitársának kíván kérdést feltenni? Nos, Trautmann asszony, a független szabályozó papíron létezik, igen, de hogyha megnézzük az összetételét és azt, hogy nincs pluralizmus ebben a testületben, nos, ez nagyon sok kérdést vet fel. Monsieur le Président, on peut toujours... Elnök úr, igen, nemzeti szinten mindig kifogással élhetünk az ilyen testület összetételét illetően, tehát értem Löpázs asszony észrevételét. Nem sokára lesz egy olyan időszak, amikor a pluralizmus jobban biztosított lesz ebben a testületben, azonban nem szeretném kétségbe vonni azon személyek munkájának tisztességét, akik nagyon komolyan veszik feladatukat, Lakoszt úrról van szó, speciálisan. Mindenki egyetért ezzel, Trautmann asszony, folytathatjuk. Nagyon jó. Por un minuto. Toszanovszki úr másodpercre kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, hetek óta figyeljük, követjük figyelemmel a japán nép küzdelmét a cunami, a földrengés következményeivel. Még senki sem mondta, akkor elmondom én, hogy nagyra becsülöm a japánokat a kitartásukért. Az ilyen eseményeket követően mindig szigorítani szoktak a, a biztonsági szabályokon, hogyha például lesz van egy repülőgép, akkor nem tiltják be a repülést, hanem szigorítanak a biztonsági szabályokon. Ugyanez igaz a japán uh, Eh, atombalesetre is, le kell vonni a tanulságokat, le kell vonni a következtetéseket, és meg kell tenni a szükséges lépéseket. A természeti katasz... meg kell értenünk, hogy a természeti katasztrófák hogyan érintik az ilyen atomerőműveket, hogy elkerülhessük a hasonló katasztrófákat a jövőben. És a katasztrófát követő akcióból is le kell vonni a következtetéseket, hogyan lehet javítani ezen. Persze az atomerőművek biztonságát kell világítani, az Japánban történtek, kiváló lehetőséget jelentenek arra, hogy politikai hisztéria nélkül felülvizsgáljuk a szabályunkat. Köszönjük, másfél percben Ról úr következik. Elnök úr, kedves kollégák! Mindenki tudja azt, hogy a tagállamokban vannak bizonyos politikai frakciók, politikai csoportosulások, és mindenkinek más a véleménye, igen vagy nem az atomenergiára. Magukon a politikai frakciókon belül is különbözőek a vélemények. Másrészt viszont van egy japán katasztrófa, óriási problémát jelent ez, és a vitát megkezdtük, és az ellensorolás jó lehetőséget kínál arra, hogy foglalkozunk egy kérdéssel, mi pedig azzal, hogy közösen fel tudjuk-e emelni a biztonsági standardokat, és tudunk-e nagyobb európai illetékességet szerezni ezen a területen. Sok minden nem tetszik ebben az állásolásban nekem, de mindenképpen jónak tartom azt, hogy egy olyan szöveg jött létre, amely arra koncentrál, hogy nagyobb legyen a biztonság, és nagyobb legyen az európai együttműködés ezen a területen. Ezért feltenném azt a kérdést, hogy nem -e, nincs -e itt az ideje annak, hogy függetlenül attól, hogy valaki akarja-e az atomerőmeket, vagy nem, ezt a kérdést tegyük félre, és koncentráljunk inkább arra, hogy mi fog történni akkor, hogyha nem fogadjuk el ezt a állásorolást, hiszen szóval azt szeretnénk mindannyian, hogy nagyobb lenne a biztonság, és több európai illetéséget szeretnénk, hogyha ezt elérjük, akkor többet teszünk az Európai Parlamentért, illetve az Európai Parlament elismeréséért. Szerintem erre kell törekedni. Roy, tiene la palabra? Sí? What an afternoon. Okay. Csoda egy délután. Ról úr elfogadja a kérdést? Akkor Rebecca Harmsnak adom meg a szót, parancsoljon képviselőasszony. Ja, das is, ja. Az uh, szeretném tudni, hogy uh, a hogy két évvel ezelőtt ugye elfogadtuk az atom energiabiztonságról szóló irányelvet, és a legtöbben ellenezték a legmagasabb biztonsági standardokat, és elég nagy a probléma akkor, amikor a közös bizalomról beszélünk. A parlamentnek tulajdonképpen nincs is semmilyen beleszólási joga ebbe az egész vitába. Az atombiztonsággal, a stressztesztel kapcsolatos illetékesség az Euratomnál, illetve a tanácsnál van, és a parlament csak egy véleményt fogalmazhat meg ezzel kapcsolatban, hogy ennek van-e valamilyen foganatja vagy sem, az, az csak a Jóisten tudja, hogyha azt mondja ön, hogy a jövőben az Euratom alapján kell eljárnunk, és együttdöntési jogot szeretnénk, és átláthatóságot, akar, akkor egyet tudunk önnel érteni, tisztelt Roy őr. Nun habe ich, nun habe ich, Frau Kollegin Harms asszony kérdését nem is igazán értettem, meg kérdést azt nem tett fel. Azon voltam, és továbbra is azon vagyok, hogy kihasználjam a lehetőségeket most. Tudjuk, hogy teljesen ellentétes a véleményünk ebben a kérdésben. Teljesen ellentétes a véleményünk. Herr Schulz, vielleicht versuch... Schulz úr, próbálj meg azért komolyan kezelni ezt a kérdést. Harms asszony nagy kérdés az um, illetékesség ide vagy oda, tehát nagy dolog lenne az, hogyha több biztonságot uh, érnénk el, nagyon sok minden van ebben az állásolásban. Sokkal több minden, mint amiről eddig ez, idáig, döntöttünk, és um, igaza van abban is, hogy sokkal több minden van ebben benne, mint amint én valaha uh, megengedtem volna, de hogyha Európa meg tud állapodni ebben a kérdésben, akkor ez egy jelzés lett a tagállamok irányába is. Hiszen most az, hogy felhagyunk az atomenergiába vagy sem, ezzel kapcsolatban mindenkinek más a véleménye, én, én csak nagyobb európai együttműködést szeretnék. Yes, please, please. Kérem, kérem, viselkedjenek. Chichester úr, ügyrendi kérdésben. Uh, Mr. President. Elnök úr, Harms asszony mikrofonon kívül szólt csak hozzám, és kék kártyával nem is fordult hozzám, miközben a kollégámhoz igen, hát milyen elbánás ez, egyenlő elbánás, kérem. Kék kártyát sem érdemlek? Yes. Mr. Roy, again? No, yeah. Yeah. Mr. Roy, Do Royl úr elfogadja a kérdést? Royl, úr, szerettem volna megkezdeni, hogy az ön személyes álláspontjában valami változott-e. Én ezzel a pulóver rajtam már 30 éves. Korábban azt mondták, hogy a rizikó az atomenergia kapcsán 10.000 évben egyszer fordulhat elő. Csernobyl kapcsán azt mondták, hogy igen, 10 ezer eh, év, és van 400 atomerőm, úgyhogy ezt eloszok, akkor 25 évente lehet egy fajta katasztrófa, és pont ez történt. Úgy, ön még mindig úgy gondolja, hogy biztos, biztonságosak-e az atomenergia művek, vagy ön úgy gondolja velem együtt, hogy, az hogy a Felsendorfi atomerőmű az egyetlen biztonságos atomerőmű. Brian, remember you have 30 seconds. 30 másodperc van, ne felejts, Royl úr. De hát a kérdés feltevőnk olyan sok időt kapott. Tehát nagyon igazságos eljárási szabályzat. Véleményem szerint sok minden változott, de nem alapvetően. Igen, ez... Most ez rossz, hogy valaki kitart a véleményem mellett? De megváltozott egy kicsit a véleményem, elmondtam azt, hogy egyetértek az állásrólással úgy, ahogy az most meg van fogalmazva. És ez óriási változás már a korábbihoz képest. Most ezt lehet, hogy önnek elég, vagy nem elég, de én kitartok a véleményem mellett, tehát jó lenne, hogyha egyetlen elfogadnánk ezt az állásfoglalást. Well, now... Nos, egy kicsit pihenjünk és folytassuk a rendes vitát, kérem. Meg is adom a szót Leinen úrnak. Ja, Sie haben den Vorsitzenden... Elnök úr, meghallgatta az Ipari Szakbizottság elnökét, aztán a Környezetvédelmi Szakbizottságét, és azt hiszem, hogy nem lehetnek nagyobbak a különbségek. A legnagyobb biztonság az atomerőműveknél, ez egy magától értetődő dolog, ebben konszenzus uralkodik, és Öttinger biztos úr a stressztesztel az első fontos lépést megtette, de ez még nem elegendő. Az a véleményem, hogy át kell gondolnunk a dolgokat, sokkal mélyebbre, sokkal alapvetőbb szintre kell hatolnunk, és azt hiszem, hogy a legmagasabb biztonságra van szükség mindenhol az EU-ban. Forgatókönyvet kell kidolgozni a nukleáris energiáról való lemondást illetően is, hiszen ez a technológia, ez kockázatokat rejt magában, és Európa nagyon sűrűn lakott. Nos, Royal ön is támogathat minket, a Berlinben az ön emberei sokkal befolyásosabbak, még mindig a régi elképzelések hívei sokan, azt, azt remélem, hogy egy olyan szövegezés alakul ki, amely a forgatókönyvet tartalmaz a nukleáris energiáról való lemondást, illetően, és biztos úr, a júniusra ígért energiamenetrend egy remek lehetőség lenne, hogy a ezt után arról is elgondolkodjunk, hogy hogyan tudjuk elhagyni a nukleáris energiát. Köszönöm. Köszönjük, Leinen kollega. Most megadom a szót másfél percre Kancsian úrnak. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, miniszter asszony. Azt hiszem, hogy a katasztrófa áldozatainak együttérzésünkről kell tanulbizonyságot tenni Japánban, és az a helyzet, ami kilakult valóban nyugtalanító. De úgy vélem, hogy a politika feladata nem az, hogy pánikban hozzunk döntéseket, hanem az, hogy maradjunk mindig észszerűek, józanok, és próbáljunk a valósággal korrekt módon foglalkozni. Ennek előrebocsájtása fontos, mert Két fontos észrevételből kell kiindulnunk. Az égbolt egységes, a szárazföldet határok osztják fel, de ennek nincs köze a most napirenden lévő problémákhoz, és a másik észrevétel az, hogy mindig a fenntartható fejlődést kell középpontba helyeznünk, amelynek nem csak egy alkotó része van. A fenntartható alkotó, fejlődésnek három alkotó része van, és ezeket együtt kell vizsgálni, a gazdaság, a környezet és a szociális komponens. Hogyha ezt az erőfeszítést sikerül megtennünk, akkor azt hiszem, hogy a helyes irányba haladunk. Ez az állásfoglalás, amelyet bemutattunk, és amelyet teljes mértékben egyetértek, ezzel kapcsolatban széles egyetértés alakult ki, és azt hiszem, hogy helyes időpontban érkezik ez, hogy vállaljuk felelősségünket a biztonságot, illetően azzal a témával kapcsolatban, amely a jelenlegi helyzet állapot felmérésére kell, hogy irányuljon, és a jövőbe tekintésre tartsuk tiszteletben a ö, különböző kritériumokat, és olyan döntések felé haladjunk, amelyek az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat helyezik középpontba, de az innováció és a kutatás nélkül, beleértve az ITER-t e is, azt hiszem, hogy ez megvalósíthatatlan feladat. Köszönjük Kancsán úr. Az elnökséget tájékoztattuk. Eltájékoztatták, hogy Leinen úr ma ünnepli a szűnapját, most jutott tudomásunkra, úgyhogy boldog születésnapot Leinen úr. Egy percre Herzog asszony kap szót, parancsoljon

akkor is ha valaki erőműveket működtet és hosszú ideig azután is ha erőműveket bezár. egyetértek a stresszteszt elvégzésével és egyetértek azzal hogy a tapasztalatokat ültessük át a nukleáris biztonság irányelvbe. egyetértek azzal hogy határon átnyúló ellenőrzéseket végezzünk ha másért nem a lakosság megnyugtatásáért

Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! A nukleáris biztonság javtásáról beszélünk ma, és nem pedig arról, hogy a polgári felhasználású nukleáris energiát kétségbe vonjuk, amely lényegi eleme az energetikai függetlenségnek és a szén dioxid kibocsátás elleni küzdelemnek számos európai tagállamban. Az európai kezdeményezés, hogy stresszteszteket folytassunk le az összes atomerőműben, első elengedhetetlen és észszerű lépés, amely megfelel az európai polgárok elvárásainak. Le kell folytatni ezeket a teszteket közös megközelítés és közös kritériumok alapján, egy olyan módszertan alapján, amelyet a nukleáris biztonsági felügyelőhatóság dolgoz ki. Az Európai Unió szomszédos országainak szintén le kell folytatni ezt a stressztet, hiszen a határokon átnyúló kockázatokat is figyelembe kell venni. Ezen a teszten túlmenően az Európai Unióban nemzetközi normák harmonizálására van szükség a legmagasabb szinten, a G20-ak és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az európai, nyugat-európai szabályozók ö, által kidolgozott kritériumok alapján kell, hogy megtegyék ezt. Megerősített hatáskörökre van szükség együttműködésre a tagállami biztonsági hatóságok között. Európának modellként kell szolgálnia a szabályok megerősítését, illetően valamint a szolidaritás tekintetében. Az ilyenfajta katasztrófák következtében a polgári védelmi kapacitás Európa részéről szintén szükséges. Köszönjük, Franco úr. Egy percre Van Bremt asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez így van, hogyha az atomenergia mellett vagyunk, vagy sem, az különböző frakciónként, de nem értem, hogy hogy miért pont Fukushima-val kapcsolatban kezdünk el ezzel foglalkozni, hogyha megnéz, hogy megnézzük, mi történt Fukushima-ba, az történt, hogy különböző tényezők vezettek e, a katasztrófához. Ez nálunk is e, megtörténhet e, rizikómentes dolog nem létezik. Három dolgot kell megtennünk. Először is, ha a stressztesztet, ennek áthatónak kell lennie, és lehetőleg szélesebb körülnek kell ennek lennie. De a következtetéseket is le kell vonni ezekből a stressztesztekből, hogyha nem biztonságos az atomerőmű, be kell zárni. Azon másodszorban azon kell lennünk, hogy lassanként kivezessük az atomenergiát. Nem lehet az, hogy az olyan erőművek, amelyeket 30 évre terveztek, azok még 40 vagy akár 50 év után is mindig működnek. Harmadsorban, hogyha az Európai Unióban ha továbbra is atomenergiát építünk, az nem igazán helyes, inkább a konszenzusra kellene alapozni, és arra, hogy megújuló energiaforrásokkal foglalkozunk. Köszönjük szépen, Van Brandt asszony! Másfél percre Szonik úr következik. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kollégák! Április 26-án lesz 25 éve, hogy a világ legnagyobb atombal esetére Csernobilban sor került. Negyed évszázad telt el azóta, emlékezzünk az áldozatokra. Ugyanakkor, ha visszaemlékszem a Csernobilban történtekre, akkor csak együttérzésemről biztosíthatom eh, a japán népet, hiszen Japán is egy hasonló atomkatasztrófa következményeivel kell, hogy megbírkózzon. a cézium 137-es felezési ideje 30 év még mindig vannak, 100 év még mindig vannak rádióaktív szennyezettségek. Bizonyos lengyel régiókban a Greenpeace szerint a mai napig a zöldségek, a gyümölcsök rádióaktívak, rádióaktivitással szennyezettek. Európában 165 reaktor működik, Oroszországban, Fehér Oroszországban új atomerőműveket építenek, nem tudjuk, hogy milyen biztonsági normákat eh, garantálnak ezek működése során. Bármilyen eh, normákat vagy stresszteszteket is végzünk, Szonik urat megszakítják, az elnök egy pillanatra. Kérem, hogy egy kicsit lassabban olvasson, a tolmácsok eh, munkáját nagyon megnehezítő, hogyha ilyen gyorsan olvassa fel a beszédét. Akkor megismétlem, elnök úr, lassabban. Oroszország és Fehéroroszország új atomerőműket atomerőműveket építenek közvetlenül az unió határain. Szerintem az uniós tagállamoknak nem szabad elektromos áramot vásárolniuk ezen atomerőművekből, hogyha nem felelnek meg ugyanazoknak a szigorú normáknak, mint az európaiak. Köszönjük, Szonik úr, Encsi úr egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elsősorban szeretném kifejezni együttérzésemet a japán néppel, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy támogassuk a japánokat. A fukushima katasztrófa rámutatott arra, hogy az atomenergia nem biztonságos, és ezért kell jobban ügyelni az atomenergia biztonságára. Úgy vélem, hogy a stressztesztek szükségesek, és ezeket hamarosan vére kell hajtani. Másrésztről nem szabad a, az, hogy um, egy érzelmi csapdába esünk, nem szabad, hogy arról vitázunk, hogy most véglegesen bezárjuk-e az atomenergia műveket, hiszen szükségünk van az energiára, és a tagállamoknak kell erről a kérdésről dönteniük. A lehető legfontosabb az az, hogy lehető legmagasabb szinten betartsuk a standardokat. Mindent meg kell tenni nemzeti szinten azért, hogy az energiai mix megfelelő legyen, és a tudományos objektivitásra kell támaszkodni. Köszönöm szépen NCO úrnak, most pedig másfél percre Karinsz úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az európai atomenergia egyharmadát teszi ki a teljes áramfogyasztásunknak. Hogyha azt szeretnénk, hogy ezt valamivel helyettesítsük rövid távon, akkor két megoldás létezik. Vagy megnöveljük a szén felhasználását, vagy a földgáz felhasználását. Mindkét alternatíva problémás, ugyanis a szénnel nő a széndiokszid kibocsátás, a földgáz esetében pedig Oroszországból kell behoznunk a gázt. Tehát két megoldás lehet csak. A legfontosabb az az, hogy a biztonságra törekedjünk, és a biztonsági standardokat növeljük. De kollégák, nem elengedő az, hogyha csak Európában növeljük a biztonságot, mert Európa szomszédságában, Oroszországban vagy Fehér Oroszországban tovább mennek az atomenergiát továbbra is felhasználják, anélkül, hogy meghallgatnánk a mi vitáinkat. Tehát nem csak Európában kell törekedni a legmagasabb biztonsági standardra, hanem az egész világon, főként közvetlen szomszédságunkban, Oroszországban, illetve Fehér Oroszországban. Másodszorban, rövid távon, Európában olyan intézkedéseket kell erősíteni, amely az energiahatékonyságra, tehát az energia megtakarításra céloznak, és az megújuló energiaforrásokat, a napenergiát, vízenergiát, a bioüzemanyagokat kell alkalmaznunk, és hosszú távon az energia megtakarítást kell bevezetnünk, és a szélenergiát, a biomasszát, a vízenergiát kell alkalmazni, amely kiválthatja az atomenergiát is akár. Köszönöm egy percben, Pirillo úr következik. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. A Fukushimából érkező hírek egyre inkább aggasztóak. A biztonsági határt sokszorosan meghaladták, és nem, tudom, hogy, nem tudjuk, hogy mi történik majd a közeljövőben. Hiányzott a világos és átlátható kommunikáció. A stresszteszteket azonnal végre kell hajtani a létező erőművekben, és hogyha ezek aggodalmat keltőek, akkor legyen bátorságunk ahhoz, hogy az erőművek azonnali bezárását kérjük. Nemzetközi biztonsági paraméterekre van szükség, amelyek szigorúbbak, és nem szabad új erőműveket építeni. Fokozatosan el kell hagyni ezt a fajta energiát, amelyhez kapcsolódóan ö, nagyon súlyos károk ö, léphetnek fel az egészség vagy a környezet tekintetében a jövőbeli energetikai politika esetében olyan politikát kell kifejleszteni, amelyek az energiahatékonyságra, az energiamegtakarításra alapoznak, valamint többet kell befektetni az új technológiákhoz kapcsolódó és a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó kutatásokba. Vitát kell nyitnunk, amely bevonja a polgárokat és az önkormányzatokat is. Köszönjük Pirilló úr, másfél percben Jordan Cizer kap szót. Köszönöm. Elnök úr, egyetértek azokkal, akik már elmondták, hogy biztosítanunk kell európai szinten a nukleáris biztonság magas szintjét. Ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy nagyon eltérő módon értelmezik a tagállamokban, és egy, ezt a fogalmat, és hogy mennyi minden tartozik a nukleáris biztonsághoz. Itt nem csak normák, technológiai normák, hanem humán e, megfelelő humán erőforrás, eh, háttér, illetve felügyeleti, független felügyeleti szervek is ide tartoznak. Ezeket is figyelembe kell venni, amikor európai eh, normákat ha- határozzunk meg. Nem, az jel- nem azt jelenti, hogy nem bízunk a meglévő intézményekben, hanem azt kívánjuk intézményi szinten biztosítani, hogy a lehető legmagasabb szintű nukleáris eh, védelmet biztosítunk az uniós polgároknak. Ha a tagállamokat ez nem érdekli, azt roppantú furcsálom, hiszen a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy őket igenis izgatja ez a kérdés, sőt nem bánják, hogy európai szintre kerül ez a hatáskör. Én azonban ellenzem azt, hogy politikai jogokból bezárjuk az atomerőműveket. Japánban is jó néhány atomerőmű van, és csak egyben okozott katasztrófát a természeti katasztrófák sora. Mielőtt ilyen intézkedéseket hoznánk, a tudományos vitára, tudományosan megalapozott vitára van szükség, ehhez tudományos vizsgálatokra van szükség, elemeznünk kell, értékelnünk kell, hogy pontosan mi történt Fukushima-ban, hogy tudjuk, hogy mi volt az igazi kiváltó oka az atombalesetnek, és eh, hogy hogyan sérült a, a, a reaktor magja a nukleáris hulladékkal kapcsolatos irányelvben pedig majd meg tudjuk mutatni, hogy komolyan gondoljuk mindezeket a kérdéseket. Egy kék kártyát látok. Egyetért ön, Giselle asszony, ezzel a kék kártyával Alfano asszony részéről? Kolléga. Köszönöm elnök úr, szeretném megkérdezni a kollégát, hogy a több ezer halott nem elég ahhoz, hogy elgondolkodjunk ezen a problémán, hiszen ő azt mondta, hogy nincs olyan elem, amely arra indítana minket, hogy a nukleáris erőművek veszélyesek. Hát több ezre haltak meg most Japánban, nem tudom, hogy ez elegendő-e önnek. Merkis. Thank you, Chair. Uh, a colleague... Köszönöm, elnök úr. Kollégina, egy kérdésem lenne Hány atomerőműnek kell felrobbania, mielőtt azt mondja, hogy elég? Mert csak arról beszélt, hogy csak egy atomerőműben volt Japánban katasztrófa. Egyébként ez nem is egy volt, hanem hat tulajdonképpen. Hány kell ahhoz, hogy megváltozzon az ön vélemények, kedves kolléginak? Come on. Eh, Sokáig maradunk, ha ez gy megy tovább, kedves kollégák, de válaszoljon, parancsoljon képviselő asszony. Uh, Elnök úr, a spontán felszólalásomat eh, visszavonom, ha most feltehetek egy kérdést. Kriskában, az ön hazájában egy atomerőmű van, és egy kicsit ezt eh, kritikusan nézik, mert ez egy földrengéses területen van. Késze arra, hogy kimondja azt, hogy ez, ez lenne az első olyan atomerőmű, amelyet a stressztesten vizsgálni kellene azért, hogy megnyugtassuk az embereket, hogy ez az atomerőmű bár földrengés területen van, mégsem jelent veszélyt, vagy akár lehet rajta még javítani. Jordan! Jordan! Ja. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Japánban való igaz, több ezer áldozata van a katasztrófáknak, és együtt érzek családjaikkal, és az Európai Uniónak minden lehetséges segítséget meg kell adnia Japánnak, de nem szabad visszaélni ezzel, és az atomenergia ellen politikai, ideológiai harcot folytatni. Elemeznünk kell objektívan azt, hogy mi vezetett az atom balesethez, meg kell vizsgálnunk, hogy előfordulhat -e egy ilyen baleset Európában egyáltalán. Nem szabad a természeti katasztrófák áldozatait összekeverni az atom baleset áldozataival. A kettő nem ugyanaz. Az első kérdésre ezt mondanám. A másodikra. Hány atom balesetre van szükség, miért megváltoztatom a véleményemet? Mennyi elég nekem? Nos, egyről beszéltem, mondtam, hogy egy Eh, amelynek lehet, hogy több reaktora van, egy olyan eh, atomerőmű, amelynek több reaktora van. Tudjuk, hogy Japánban jó néhány atomerőmű van. Minden ilyen balesetet komolyan kell venni, és ki kell vizsgálni megfelelően, de de azokat, a, amelyek az atombaleset skálán alacsonyabb besorolást kapnak, tehát nem ilyen katasztrofális következményekkel járnak. Ez megmutatja, hogy egy atombaleset nem lehet kifogás arra, hogy az atomenergiát... Három kérdés volt, még nem válaszoltam meg mindet, elnök úr. A, Krisko, a Kriskói atomerőműre még, még beszélnem kell. Szóboda úr kérdésére hadd válaszoljak. Nos tehát, folytatva. Hazámban az atomerőművet átvilágították Ausztria segítségével, további tesztet is e, vizsgáltak, a szeizmológiai vizsgálatot is végeztek az atomerőművel kapcsolatban. Ez tehát bevett gyakorlat, rendszeresen vizsgálják az atomerőmű biztonságosságát. A szlovénok is egyetértenek vele nyilván, hogy Szlovéniában is elvégezzenek egy ilyet. Mi egy kis atomállom vagyunk, mindig velünk példálóznak, több nemzetközi vizsgálatot végeznek nálunk, mint más országokban, ahol sokkal több az atomerőmű. Most pedig másfél perc, ez Zéber úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Osztrák vagyok, és a kiskói aggodalom mindannyiunkat érint. Remélem, hogy az a biztosíték, amelyet Zsadlán Szizel kollégám elmondott, az valóban igaz. De mindenképpen együtt érzek a japán népességgel, akik szenvednek és sztoikus nyugalommal szemlélik a helyzetet. Talán egy pozitív vonzata van a katasztrófának, mi pedig az, hogy elgondolkodunk ezen, és megpróbálunk tanulságot levonni ebből a, ebből a krízisből. Egy rövid távú tanulság az lehet, hogy nagymetékben növelni kell az európai reaktorok biztonságát. A tanulságnak annak is lennie kell, hogy egy európai katasztrófavédelmet kell létrehozni. Európának valóban kötelezettsége van itt, hogy határokon átnyúlóan a mentőcsapatok együtt tudjanak dolgozni. Az is nagyon fontos, hogy el kell, elő kell készíteni azt, hogy hogyan hagyunk fel az atomenergia használatával, mert a jelenlegi technológia nem fog megváltozni a jövőben sem, ez túlságosan veszélyes. Láthatják, a felszólalásommal, hogy különbözőképpen gondolkodunk, de mindenképpen nagyon fontos az, hogy a biztonságot nem lehet szavatolni. A stressztesztet és meg kell nézni, itt valószínűleg akkumulálódni fognak a ö, rizikók. Úgy gondolom, hogy reális ö, szenárióra van szükség, Cunami talán nem lesz nálunk, de nálunk is vannak földrengés veszélyeztetett területek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót másfél percre Marinescu úrnak. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elsősorban szeretném kifejezni csodálatomat azért, ahogy a japánok ezzel a rendkívüli helyzettel szembenéznek. Ez felvezette az atomerőművek kivéve kapcsolatos vitát, és én egy kiegyensúlyozott megoldást javasolnák, amely minden figyelembe vesz a gazdaságot, a biztonságot, az állampolgárokat és a klímaváltozást is. Úgy vélem, hogy a jövőbeli politikánk során egyensúlyra van szükség az új technológiák eh, kapcsán, a hagyományos energiák és az atomenergia eh, tekintetében. Ezért a kutatásba kell befektetni, be kell fektetnünk azért, hogy új erőforrásokat tudjunk hozni, hagyományos erőforrásokat tudjunk Európába hozni a, a dél, észak-déli koridoron keresztül. A széndiokszid kibocsátást csökkenteni kell, az atom biztonsága kapcsolatos irányát is át kell dolgozni. A stresszteszt, amit eh, a bizottság javasolt, az is szükséges, és eh, a kritériumok kapcsán minden aspektus figyelembe kell venni, az atomerőművek eh, korát, stb. A teszt eredményeit figyelembe kell venni, egyetemű következtetéseket kell levonni, hogyha a stressztesztet valamely erőmű kiállta, akkor működhet tovább, hogyha nem, akkor le kell állítani az európai politikának foglalkoznia kell az atomhulladékkal is, és szeretnék arra is rámutatni, hogy az állampolgárok tovább is bíznak az atomenergiában, és őket tájékoztatni kell. Szert! Köszönjük, Marinesz úr. 34-en kértek 34-en kértek szót a spontán felszólalások során. Igen, sok kékkártyás hozzászólás volt, nagy vonalú voltam, nem mondhatják, senkinek től sem vettem el a szót. De most azonban semmiféle módon sem adhatom meg 34 embernek a szót, ezt önök is megértik, remélem. Tehát a saját hatáskörömön belül, ha megengedik, jó indulatukkal nem élek vissza, de kettő kap a néppárt, kettőt a szocialista frakció, egyet a zöldek, egyet az EFD, egyet a liberálisok, bocsánat, elfelejtettem őket, egyet a zöldek, egyet az EFD, és egyet a függetlenek. André Kiene, asszony az első. Köszönöm, elnök úr. harmadik országokkal kapcsolatban. Szólnék egy pár szót az Unió határaihoz közel. Két példát már hallottunk, két párhuzamos nukleáris projekt is folyik Kaliningrádban, amely ilyet, amely egy enklávé az unión belül, a másik pedig Belarusban folyik, ahol egy atomerőművet terveznek 20 kilométerre a litván határtól. Az egész világ Fukushima-ra vetette vigyázó szemét, volt figyelemmel követtük az eseményeket, az rossz atom és az orosz állam aláírtak egy megállapodást, amelynek értelmében a rossz atom az atomerőmű be kell, hogy fejezze 2018-ra Belarusban. 6 milliárd dolláros eh, pénzügyi támogatást kap eh, az orosz államtól ehhez eh, Belarus. Fontos, hogy tájékoztassák a szomszédos államokat erről a projektről, a Kaliningrádi projekt pedig az ESPOK hatástanulmányi meg, egyezményt teljes mértékben sérti. Köszönjük, Tikau asszony következik. Köszönöm szépen örülök a bizottság azon döntésének, hogy az Európai Uniós nukleáris erőműveket stresszteszteknek vetik alá. Ezeket közös kritériumok alapján kell lefolytatni, annak érdekében, hogy az EU nukleáris biztonságát tovább javítsuk. Most az EU-n belül több mint 130 atomerőmű van, a tagállamok felelősek saját energiamixtúrájukért, ugyanakkor a nukleáris biztonság valamennyiünk felelőssége. Ezért el kell fogadnunk egy állásfoglalást a nukleáris biztonságról az EU-n belül. Kiemelem, hogy a az atomerővek biztonságába való beruházásra az atomerővek élettartamának végéig szükség van a nukleáris energia jövője, költsége egyre növekedni fog ennek következtében. Az energia deficit okán a megújuló energiaforrásokra kell helyezni a hangsúlyt. La señora Jatenmaki. Jatenmaki asszony kap szót. Hyvä asia, että EU haluaa jäsenmaissaan ja... Köszönöm, elnök úr, a szót Tudom, hogy az Európai Unió stressz teszteket kíván végrehajtani, ezek azonban nem eléggé erősek, nem eléggé határozottak, mert egyelőre legalábbis önkéntes alapon kell ezeket elvégezni. Az Európai Uniónak nincsenek közös normái, szabványai erre vonatkozóan, már pedig ilyen normákra, szabályokra igenis szükség van, és fontos, hogy egy független szervezet végezze ezeket a stressz teszteket, azaz biztonsági átvilágításokat. A nemzeti szabályozó szervek valószínűleg nem ismernék el, hogy rosszul végezték a dolgukat, hogyha valami nincs rendben az országukban, ezért nyílt és független vizsgálatokra van szükség. Köszönjük, mondja az elnök. Rivázi asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr emlékeztetni szeretném a kollégákat, hogy a fukushimai balesetnek még nincs vége, és még van robbanás veszély a fúziós magban. Lenne egy kérdésem Öttinger biztos úrhoz hogy a teszt, a stressztesztek végrehajtását, illetően ahogyan a kollégák elmondták, hogyan fogja ezt lefolytatni, hiszen egyrésztről ott van az a garancia, hogy a kritériumok összessége, amely az ITRE szakbizottság is felvetett, minden szakaszban figyelembe vendő, amikor az atomerőmek nukleáris biztonságát vizsgáljuk. De hogyha egy tagállam visszautasítja azt, hogy független szakértők ellenőrzik a, ellenőrizzék az atomerőművét, mit lehet tenni? mert nem tudom, hogy hogyan lehet majd alkalmazni ebben az esetben a stresszteszteket. Egy független szervre van szükség, amely minden egyes tagállamra az atomerőműveket ellenőrzi és hogyan fogja azt elérni, hogy a szomszédországok, amikor Örményországról beszélt, vagy más országokról, Fehér Oroszországról és a többiről, hogyan fogja azt elérni, hogy ezek az országok elfogadják mindezt? A parlament támogatja önt, biztos úr, de hogyan fogja mindezt elérni? Ami pedig a felelősséget illeti, valódi felelősségünk van abban, hogy hagyjuk el a nukleáris energiát, és forgatókönyvet kell erre javasolni, ez az egyetlen garancia, hogy ne következzen be újabb baleset. Tiene la palabra el señor Pasca. Pasca, úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. A fukushimai további károk a rendkívüli természeti katasztrófa miatt megmutatták azt, hogy rendkívül fontos az atomlétesítmények biztonsága. Ezért fontos az, hogy a bizottság döntött arról, hogy a stressztesztet minden egyes atomerőmű esetében elvégezteti. Az állampolgárnak jók van a biztonsághoz, és ez a stresszteszt rámutathat a rizikókra vagy hiányosságokra, amelyeket gondos üzemeltetéssel el lehet kerülni. Olyan hiányosságok is felmerülhetnek, amelyek arra kényszerítik az üzemeltetőket, hogy leküzdjék ezt a hiányosságot. Ennek nagyon fontosnak kell lennie. Meg vagyok arról győződve, hogy a közvélemény tőlünk egy őszinte vitát vár az energiapolitika jövőjét, illetően köszönöm. Köszönöm szépen, Verdman asszony következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Az atomkatasztrófa egy dolgot megmutatott Japánban, a természet erősebb és hatalmasabb, mint az ember. Éppen ezért legfőbb ideje annak, hogy a régi vagy a földrengés által veszélyeztetett atomerőműveket végre lekapcsoljuk, és hosszú távon pedig kiszálljunk a nukleáris energiából. A stressztesztek biztos úr nem jelentik azt, hogy második Csernobil alakul ki, Biztos úr, van egy kérdésem, az európaiakat valóban sugárzás veszélyének akarja kitenni. Azonnal legyen rendelet, azonnal vonja vissza ezt a rendeletet, és az alternatív energiákba ruházzunk be. Ezek biztonságosak a környezet és az ember szempontjából, és még egy valami, ezzel új munkahelyeket teremt. Ausztriában Zwentendorf soha nem került a nukleáris, az hálózatba való bekapcsolásra, most ez egy napenergia erőmű. Megint asszony következik. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Ez a vita a nukleáris biztonságról kellene, hogy szóljon, és most már az energiamixről szól. Azt javaslom, hogy majd akkor vitázzunk erről, amikor az energia úti tervet benyújtja az Európai Bizottság. Biztos úr, a stressz teszt szó nem tudom, hogy mennyire jó, a banki ágazatban a stressz tesztek nem működtek, ez nyilvánvaló. Ezért kérem, hogy biztonsági ellenőrzést, vagy biztonsági vizsgálat kifejezést használjuk, mert elkapott már a stressztett kifejezés. Mit tesznek majd annak érdekében, hogy minden atomerőműben elvégezzék ezeket a vizsgálatokat, beleértve azokat a helyszíneket is, ahol például a kiégett fűtőelemeket hasznosítsák újra, vagy dolgozzák fel, például az írhatárhoz közel Szelóföldben az atomenergiától függünk, nagy mértékben, még azok az országok is, ahol nincs atomerőmű. Nagyon fontos a nukleáris biztonság. Lépjünk tovább az energiamixben, és legyünk őszinték, a megújuló energiaforrás sem a egyértelmű válasz a kérdésre. Señor Arsenis. Arsenis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 25 év telt el a Csernobili katasztrófa óta, és a japán katasztrófa felfrissítette emlékezetünket. A stresszteszteket el kell végeznünk, és minden esemény arra ösztönöz bennünket, hogy nem biztos, hogy biztonságos az atomenergia, nem kell új atomerőmeket építenünk. Egy atomforumra van szükség, ahol kiszámolhatjuk ennek az energiaforrásnak a költségeit is. Az energia hatékonyságra, a fotovoltaikára kell koncentrálnunk, sokkal többet kell befektetni a megújuló energiaforrásokba, és biztos úr ön kezdeményezhet, és fel kell lépnie Hogyha nem teszi ezt meg, akkor ez már az ön ö, ö, rákényszáron. Öttinger úr következik. Herr Präsident, meine verehrten Damen Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is a hosszú távú energiapolitika témájára rátérve. Az energia úti terv kidolgozásában szeretnénk, hogy önök is részt vennének, ezért a frakciók már májustól kezdve beszélhetnek a különböző szenáriókról, illetve arról, hogy az elkövetkező évtizedekben milyen energia, amik elképzelhető Európa számára. Az egyik ilyen szenárió, ami elképzelhető, az az, hogy mindenfajta opciót figyelembe veszünk, és ez azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrások részesedését is növeljük, egészen magasra emeljük ezt, és ehhez megfelelő hálózatra, megfelelő hálózat összekötetésre van szükség. Ugyanakkor azonban azt is kérném, hogy a jogi alapokat is vegyük figyelembe. A Lisszaboni szerződés másfél éves, és önök sokkal jobban részt vettek ebben, mint én. Ez a szerződés egy átfogó jogakotási jogkört ad az Európai Uniónak az energia területén, és egyetlen egy terület van, amely kivétel ebből, és ezt tudatosan vettük ki ebből, ez pedig az energiatechnika, az energiamix kérdése nemzeti parlamentek jogkörébe tartozik. És most arra vitatkozhatunk, hogy helyese vagy sem, de az egyértelmű, hogy most eh, a Japánnak kapcsolatos eh, következtetéseket, illetve eh, az energia mixet szóval mindenképpen a Lisszaboni szerződés alapján kell kidolgoznom. Úgy vélem, hogy az energia mix fontos, de az elkövetkező években az energiatechnika kérdése továbbra is a tagállamok hatáskörében marad. A 20%-os megőlenege forrási célkitűzés az 80%-ban beszűkíti már a tagállamok hatáskörét, tehát a tagállamoknak, tehát most már muszáj elérniük a 20%-ot, és ezt ellenőrizni is fogjuk majd a különböző éves jelentésekben. a 20%-nak érvényesülnie kell a közlekedési szektorban is, ez majd a közlekedés területén 10%-ban jelent olyan energiaforrásokat. Tehát 9 év alatt nagymértékben lehet növelni a megülő energiaforrások arányát, mégpedig 35%-kal. Tehát 3-4 év alatt az energia megújuló energia meg fogja előzni az atomenergiát, illetve a szénből származó energiát. Tehát ez egy folyamatos felelős folyamat, amelyet nem lehet eléggé hangsúlyozni. A 35% részesedés a megújuló energiaforrásból, ez 9 év alatt fog megvalósulni. Nem csak 2050-ig kell tekinteni, 2020-ig, 2030-ig, tehát az elkövetkező évtizedben amit befektetünk a technológiába, a vezetékekkel, illetve a tárolási lehetőségekkel, ez nagyon fontos lesz, és akár 40%-nál többet is elérhetünk ezekből az általános áram kapcsán. Hogyha magasabb lesz 40%-nál a megújuló források aránya, akkor 60%-ban rendelkezhetnek az energia mixről a tagállamok. Tehát a tagállamok felelőssége is nagy. A Lisszaboni szerződés megváltoztatása nélkül a 20-35 százalék, majd 40 százalék a energiaforrás részlete is jelenti a fejlődést és ez jelenti az európai ellenőrzést európai szinten. A, hogyha megnézzük a megújuló energiaforrásokat, akkor figyelni kell a tagállamokra is. Vegyük például Lengyelországot. Lengyelországban jelenleg a, az áram áramot 90%-ban szénből állítják elő, és ezt nem tartom ö, ez nagyon, nem, nem tudom, hogy a, mit gondolnak, hogy eh, hogyan reagálnának akkor, hogyha az elkövetkező években nullára csökkentenik a szénfelhasználását, szerintem nem igazán jól reagálnának erre. Lengyelországban jelenleg egy új atomerőművet is terveznek. Ez azt jelenti, hogy a lengyel a eh, eh, partnereink az energiamixbe az atomenergiát is felveszik azért, hogy csökkentsék a függőségüket a gáztól, így az Orosz Federációtól is. Harms asszony, ezt a kormányt demokratikusan választották meg, és nem hihetjük azt, hogy mi mindent jobban uh, tudunk. Én teljes mértékben megbízok a lengyel barátainkban, és úgy vélem, hogy ők is a biztonsági ellenőrzést komolyan veszik. már megvan a, ha, a hajlamunk arra, hogy mi Németországból ki, kifolyólag akarjuk meghatározni Európát. De én bízok teljes mértékben a francia vagy a lengyel demokratikus folyamatokban, és ezeket el is fogadom. Következő pont. Ich spreche als ähm, Europäer. Európaiként szólok fel, a, egy olyan európaiként, aki ismeri hazáját, Németországot, és egy olyan európaiként, aki Lengy- Lengyelországban, vagy Franciaországban, vagy bármilyen más európai országban nem fogadja demokratikus döntéseket. Úgy gondolom, hogy 90%-ról nehéz lesz nullára csökkenteni a szénfelhasználást. A szén, széndiokszid kibocsátás nélkül egy másik lehetőség lenne. Aki ismeri Romániát, Spanyolországot vagy Lengyelországot, annak mindenképpen esélyt kell adnia a szént, szénnek is, mert különben az azt jelenti, hogy nem ismeri a valóságot. A CCS kutatást nagyon fontosnak tartom, akkor, hogyha szeretnénk elérni azt, hogy a széndiokszidot csökkentsük az elkövetkező években. Hidegárd kollégám 10% alá szeretné csökkenteni a széndiokszid kibocsátást 2050-re. Do not interrupt the commissioner, please. Kérem, ne szakítsák meg a biztos úr hozzászólását. Ami az atomerőművek témáját illeti, önök is jól tudják, hogy vannak olyan országok, amelyek jelenleg moratóriumot hirdettek az atomerőművekre, vagy azokat le akarják kapcsolni, mint Németország. Aztán vannak olyan országok, amelyek új atomerőművek tervezését elhalasztották, mint Svájc. Vannak olyan atomerőművek, amiket most építenek, így Finnországban. Aztán vannak olyan országok, amelyeknek vannak atomerőművek, és újakat terveznek, és vannak olyan országok, ahol nincs atomerőmű, és ők akarnak, új, akarnak atomerőműveket. Éppen ezért nagyszerűnek és fontosnak tartom, hogy ezen különbségek ellenére és különböző felfogások ellenére a stressz tesztet a legmagasabb sztenderdekkel általános szinten megvalósítsuk. Minden tagállamban elfogadják ezeket. Ez egy kicsi, de döntő közös nevező a legmagasabb szintű biztonságot illetően, tehát a nukleáris, a nukleáris erőművekkel és a nukleáris erőművek nélküli országokban elhangzott, hogy a hatóságok legyenek függetlenek. Hölgyeim és uraim, a legkülönbözőbb életterületeken hivatalos közjogi felügyeletre van szükség. Az egészségügy, a biztonság, a közlekedés, az energiagazdálkodás, az ipar és más területeken. Az állami felügyelet vonatkozásában bizalmat fejezem ki, Harms asszony csak kijelenti általánosságban, hogy egy tagállami atomerő felügyelet a törvényes feladatait nem látja el, akkor én ezt a kijelentést túl messze menőnek tartom, és Harms kolléganő bizalmatlanságot fejezett ki Trittin kollégával szemben, aki 7 éven keresztül környezetvédelmi miniszterként felelős volt ezen felügyeleti hatóságokért. Tehát Alapvetően én bízom ezekben a hatóságokban, és velük együtt akarok működni, és teljes átláthatóság jegyében a stressztesztekre vonatkozó tervezetnél érdekelne, hogy milyen kiegészítéseket, javításokat javasolnak, hogy egy olyan eljárás legyen, amely széleskörű elfogadottságra talál a tagállamokban, és magas szintű ellenőrzést valósít majd meg. A stressztesztekkel először az állam és kormányfők megbíztak minket, hogy egy közös európai eljárásmódot vezessünk be a legmagasabb szintű biztonság érdekében minden atomerőműben, és ez egy jelentős újdonság és fejlődés, amelynek a parlamentben is támogatásra kellene találnia. És az, hogy már előzetesen bizalmatlanságot és kritikát fejeznek ki, hát ez nem jó. És egy utolsó pont. Egy nukleáris energiabiztonsági irányvet vette át, 2009-ből datálódik ez. Ezen, június, ezen év júniusáig kell ezt átültetni, és nyíltan mondom, hogy lényegében ez az irányelv számomra nem elegendő, mert először is a formális szabályozásokkal foglalkozik, az illetékességeket határozza meg, a hatóságok számára ad követelményeket, de materiális szinten véleményem szerint lényegében nem elegendő a stressztesztekkel párhuzamosan az év második felében a tanács megbízására beszélnünk kell arról a kérdésről, hogy hogyan lehet ezt a biztonsági irányelvet a lehető leghamarabb felülvizsgálni, átdolgozni, és materiális követelményeket kidolgozni a nukleáris energiabiztonság területén egységesen európai szinten. Ennyit tudok elmondani a mai napon. Köszönjük, biztos úr. Kedves kollégák, a kék kártyát nem használhatják arra, hogy az tanácshoz vagy a bizottsághoz kérdést intézzenek, csak egymás között használhatják őket, úgyhogy hiába mutogatják, nem fogok önöknek szót adni. Sem a biztos úrnak, sem az elnökségnek nem tehetnek fel szót. Most pedig Győri Enikőnek adom meg a szót, parancsoljon. According to the rules, is Győri. Elnézést, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! igen tanulságos volt ez a vita köszönöm szépen nagy figyelemmel követtem. a magyar elnökség az igen komoly ambciókkal indult neki ennek a félévnek az energiapolitika terén. egy ambciónk nem volt hogy az